Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Következő napi rendi pontunk egy bizottsági nyilatkozat. Kettelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetése címmel. Megadom a szót a bizottságnak, Krécu asszonyon